So, good afternoon. I'm speaking. Köszöntök mindenkit, eh, mondja az elnök, és áttérek akkor a német nyelvre. Egy eh, kollégát elvesztettünk, eh, Szojni kollega ugyanis elhagyta a parlamentet, és a finn parlamentben tevékenykedik a továbbiakban. Remélhetőleg a nemzeti parlamentben végzett munkája során majd az európai gondolatot nem felejti el, és újjáéleszti, és Európa ugye Finnország számára is fontos, úgyhogy sok sikert kívánunk a munkájához. Egy olyan helyzet állt elő, hogy egy új kollégát, Szampó Teró kollégát köszöntjük most Finnországból. Köszöntjük ő szintén az EFD frakció tagja, és arra kérném önöket, hogy a mai napi rendet bővítsük némileg, ugyanis meg kell választanunk az új alelnököt, hiszen ugye Szóni úr távozik a parlamentből. Kérdezem tehát, hogy bővíthetjük-e a napi rendet ezzel a ponttal, hiszen mindenki időben megkapta ezt a hírt, hogy ez lehetséges, Maria? Köszönöm, elnök asszony. Én nem kaptam semmiféle tájékoztatást arról, hogy ma szavaznunk kellene ezt a változást, meg kellene szavaznunk, úgyhogy arra kérném, hogy ha lehetséges, akkor halasszuk el a bizottságunk következő ülésére. Ön nem kapott értesítést arról, hogy ma szavazunk? Nem kapta meg, de arról kapott értesítést, hogy Szóni úr helyett Tenú urat javasoljuk az alelnöki posztra, ma az első ülésünk ez, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt megszavazhatjuk, jóvá hagyhatjuk, nem kell ezt a végtelenségig elhalasztani. Ha meg tudná nevezni számomra egy okot, hogy miért tegyük ezt, akkor kérem tedd meg. Most pedig először is Takula úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Ami engem illet, tanú urat szeretném köszönteni körünkben, hiszen azt hiszem, hogy követnünk kellene az eljárást. Szeretnénk, hogy a szabályokat betartsuk, és eh, Maria, csak annyit mondhattok, hogy eh, Ismerem a kollégát, nagyon jó kollega, együttműködő, úgyhogy mindenképpen kiváló lenne az alelnöki tisztre, úgyhogy remélhetőleg úgy járunk el, ahogyan ezt eddig is tettük. Szeretném eh, Badia asszonyt támogatni, mert én sem kaptam erről semmiféle tájékoztatást, és hogyha nem tudjuk ezt a következő ülésünkre elhalasztani, akkor legalább holnapra elhalaszthatnánk, úgyhogy eh, lehetőségünk lenne arra, hogy itt magunk között a delegációk eh, legalább ezt megvitathassák. Hát szavazhatnánk és akkor a támogatók úgyis többséget szereznének, de akkor leszek olyan kedves, és azt mondom, hogy ha a szocialistáknak kell egy nap, hogy aludjanak rá egyet, akkor ezt megkapják, megtehetik, a DONT rendszer alapján döntünk, és akkor elhalaszthatjuk ezt a szavazást holnapra. Rendben, kész vagyok arra, hogy ezt holnapig elhalasszuk, de ennél tovább nem. Nem akarom ezt halogatni, mert ezt nem tartom igazságosnak. Maria? Hát azt hiszem, hogy azért annyira furcsa dolgot nem kértünk, hiszen volt egy napirendtervezetünk, ezzel kapcsolatban most javasoltak egy változást, alelnököt kell választanunk, azért én ismerem a szabályokat, de az egyetlen dolog, amit kértünk, az néhány óra volt, hogy legalább magunk közt megvitathassuk, hiszen ön is tudja, elnök asszony, hogy mit szavaztunk a múltkor, hogyan szavaztunk, tudjuk, hogy a párt milyen kampányt hajtott végre Finnországban, tudjuk, hogy milyen értékeket képviseltek, nem kifejezetten a mi értékeinket, tehát legalább szeretném, hogyha ezt egy picit megvitatnánk, és, és akkor holnap reggel szavaznánk erről. Hannu, nem adtam szót. Nagyon kedvellek, de most rajtam a sor. Tehát senki sem fog erről a továbbiakban szólni, hiszen itt nem egy vitáról van szó, elfogadtam, hogy holnap szeretné, szeretne szavazni, amikor először szót kapott, akkor azt mondta, hogy legközelebb, de akkor most azt mondja, hogy holnap, ám legyen, akkor holnap reggel 9 órakor szavazunk erről, és akkor azt tehetjük, amit kell, megválasztunk egy új alelnököt. Rendben, hát nem kell itt ezt halogatni, hiszen holnap akkor ezt megtehetjük, a rendet megváltoztattuk, holnap reggel 9 óráig ezt akkor megvitathatják. Köszönöm szépen mindenkinek a megértését, az új kollega megértését is köszönöm, vannak itt ugye szabályaink a rend változtatásával kapcsolatban, úgyhogy ezt meg kell próbálnunk különösebb problémák nélkül megoldani. Rendben, akkor most áttérünk a következő rendi pontra, a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha ezzel kapcsolatban problémát észlenek, akkor az ülés végéig kérem tájékoztassanak erről, máskülönben a napirendet, a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Harmadik napirendi pont, emlékeztetném önöket arra, hogy a webstreaming lehetővé teszi, hogy mindenki nyomon kövesse az eseményeket az ülésünkön. Szóni úr is akár hallgathatja remélem, hogy az Európa tudata javul némileg, annál, mint amit a legutóbbi kormány megalakításánál tanúsított, mindannyian segítségére leszünk, és remélhetőleg az új kollega is közvetíthet akkor egyet mást Finnországba a kollégái felé, hiszen Szoni úr ugye képviselt engem itt, helyettesített engem jó néhány alkalommal, nem volt egyáltalán Európa ellenes, nem tudom, hogy akkor Finnországban miért zajlanak másképpen az események. Mindegy, cseh, ész, litván, nem litván nyelven nincs tolmácsolás, tehát minden nyelv adott, kivéve a cseh, ész, litván lett, máltai és uh, szlovén nyelv. Svéd pontosabban. Minden egyéb nyelvre biztosított a tolmácsolást. Tudják, hogy mi az, amit a, legutóbb, a legutóbbi időben elértünk. Tudják, hogy a European Label egy nagyon jó úton halad. Pajadeli asszony, az előadó és én, mi folytatjuk a tanácsal a tárgyalásokat, hogy hogy is mondjuk ezt, egy korai második olvasatbeli megállapodást elérjünk. Kísérletet tettünk erre, ez sikerült is, úgyhogy örömmel állíthatjuk, hogy ezt az anyagot lezárhatjuk. Az összes árnyék jelentéstevőt bevontuk, mindenkit tájékoztattunk, úgyhogy senki sem mondhatja azt, hogy a háta mögött döntöttünk volna bármiről is. A tanács, a kulturális miniszterek tanácsa egy politikai megállapodásra jutott ezen kompromisszumos javaslattal kapcsolatosan, és a tanács formálisan is júniusban júliusban, szeretne majd erről szavazni, egyeztetni, és amint ez megtörtént, augusztusban vagy szeptemberben pontosabban, az, az első parlamenti ülésünkön ezt lezárhatjuk, tehát akkor bízunk abban, hogy az új Heritage Label, ez jobb lesz, mint a korábbi, és remélhetőleg a jövőben több lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a polgárokat közelítsük Európához, remélhetőleg Finnországban is egy kitűnő European Heritage Label által, és remélhetőleg akkor ezzel sikeresek leszünk. Továbbá pedig egy parlamenti delegáció járt Turkuban és Tallinnban. A kollégáknak szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy ezen úttal kapcsolatban tájékoztassanak bennünket. A kollega most foglalt, úgy tűnik, hogy nem tud erről beszélni, de nem, megadom akkor neki a szót. Tudod, hogy miről van szó? Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, elmondhatom, hogy nagyon sikeres és gyümölcsöző volt a Turkuban és Tallinnban eltöntött hetünk. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon jó volt a szervezés mindkét helyen, kitűnnek a programok, és nagyon lelkesek és elkötelezettek voltak az ottani emberek, és eh, én legalábbis, de azt hiszem a kollégáim nevében is beszélhetek, nagyon elégedettek voltunk, hiszen tudjuk, hogy kollégánk Hannu eh, turkui, és eh, ő is egy nagyon szép estéről gondoskodott számunkra, amíg ott jártunk úgyhogy még finn népdalokat is énekeltünk. De azt hiszem, hogy összességében véve elmondhatjuk, hogy Turku nagyon széles körű programot szervezett, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent láthattunk abból az esemény sorozatból, ami ott zajlik. Ha összehasonlítanánk Tallinnal, akkor azt mondhatnám talán, hogy Tallint leginkább az jellemzi, hogy korlátozott volt a költségvetése, ugyanakkor mégis nagyon kreatív rendezvényeket szerveztek. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy nem minden a pénze múlik, ami természetesen ugye sokat jelent, de ha az emberek lelkesek és tényleg meg szeretnének valósítani valamit a városért, akkor, akkor nagyon jó programokat lehet kitalálni. Tehát csodálatos élményünk volt. A szervezőkkel is beszéltünk az eddigi tapasztalataikról, arról is, hogy mit lehet a jövőben jobban megvalósítani, hogyan lehet támogatni a jelölteket. Tehát általánosságban véve azt mondhatom, hogy nagyon jó volt ez az út. Maria. Köszönöm. Ehhez én azt eh, szeretném hozzátenni, ahhoz, amit Lokegárt úr elmondott, én is ott voltam a delegáció tagjaként, és azt hiszem nagyon hasznos és sikeres volt eh, ez az utazás. Hannu-nak eh, gratulálok, mert még akkor is, hogyha bizonyos kérdéseket másképpen látunk, a turkói szervezés kitűnő volt, az ő személyes meghívása szintén, amiért külön hálás vagyok, és Turkunak és Tallinnnak is gratulálok. Különösen azért, mert mindkét város az állampolgárokat is rendkívüli mértékben bevonta, ami azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, úgyhogy gratulálnék a munkához, és gratulálok mindazoknak, akik megvalósították ezt az utazást. Én Turku? Turkuval kapcsolatban? Akkor röviden kérem. Byłem w Turku, chociaż wcześniej z panią przewodniczącą e, na festiwalu w Cannes, ale zdążyłem. E. Igen. Turkuban e, már voltam, de előtte Cannesban voltam az elnök asszonyal, de azért oda értem mégiscsak Turkuba is. És egy fontos dolog volt, ami egyébként megmutatkozott, hogy nem kell, hogy hatalmas nagy város legyen, hat- nagyszerű infrastruktúrával ahhoz, hogy európai kulturális főváros lehessen. Tehát Turku példája jól megmutatta azt, hogy érdekes kulturális ötleteket lehet kitalálni, és egy tényleg érdekesen felépített költségvetést is fel lehet állítani, és nem kell, hogy egy hatalmas nagy metropolis legyen, és mégis Európa kulturális fővárosa lehet egy város. Összefoglalóan elmondhatom azt, hogy a támogatva. Nagyon fontos, hogy támogassuk továbbra is ezt a hálózatot, és azt gondolom, hogy ez a jövőbe is egy hatalmas többletértéket fog jelenteni. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, és emlékeztetnék arra, hogy a legutóbbi Strasburgi héten Szarajevő témáját már sikeresen lezártuk. Ugyan nem egyhangúan, de nagyon nagy többséggel a 2014-es évre kivételesen még egy várost meg fogunk nevezni, Szarajévót, az első világháború kitörését követően száz évvel. Úgy gondoltuk, hogy ez nagyszerű dolog lesz, és valójában is velem volt uh, Szarajevóban, és nagyon nagy az öröm a döntésünk uh, miatt. De ez még csak azért a fél segítség, hiszen a tanácsot meg kell győznünk, hogy engedélyezze ezt a kivételt, mert hiszen mi most egyelőre szavunkat adtuk, hogy ezt a döntést hozzuk, és hogy kivételt fogunk tenni 2014-re vonatkozóan. És hadd kérjem meg önöket, tisztelt kollégák, hogy a saját miniszterüknél próbáljanak meg lobbizni ezért a kivételért. Tehát hiszen júniusban ennek le kell futni ahhoz, hogy elő tudjanak ők is készülni erre, és kérném arra, hogy ezt megtettük, hogy ez működjön is, és én magam is meg fogom tenni, de kérem, hogy önök saját kezdeményezésükből is mindig utaljanak erre a pontra. Eljutottunk a negyedik pontjára napirendünkre, ez az európai iskolák rendszere, az európai iskolákat annak idején azért alapították, hogy a saját anyanyelvükön tudják oktatni a diákokat, és tudjuk, hogy ez az iskola időközben megváltozott, tudjuk, hogy nagyon sok feladat van, nagyon nehéz ö, oktatókhoz jutni, a pénzügyeket ö, megszervezni, és ö, én sok sikert kívánok ehhez, azonban kérem Kavada urat, hogy foglalja ezt majd össze röviden. A holnapi napon egyébként lesz egy eszmecsere az európai iskolák fő titkárával, az szülők képviselőjével. Sajnos jelen pillanatban én nem tudtam részt venni ezzel, mert akkor éppen más kötelezettségén van, de én átadom a szót Kavada úrnak, hogy számoljon be a jelentéséről. Önni a szó, Kavada úr, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, az összes kollégáknak. Az előkészítő munka nagyon kellemes, gyümölcsöző volt, az árnyék jelentéstevőkkel a legutóbbi találkozónk április 13-án volt, semmiféle aggasztó probléma nem merült fel, de természetesen nem szeretnék túlságosan optimista lenni, majd meglátjuk, hogy a mennyi módosító indítványt fognak be nyújtani, beterjeszteni. Összefoglalva el kell mondani azt, hogy 6000 nyomdai ö, hézak köz nélküli nyomdai ö, leütést lehet mindössze a szövegben ö, kidolgozni, tehát éppen ezért ez azt jelenti, hogy eléggé rövidnek kellett lenni ennek a jelentéstervezetnek, nagyon szintetizáló jellegűnek kellett lenni. A elnök asszony június közepén lesz majd a módosító indítványok benyújtásának határideje, és július 14-én fogunk majd szavazni róla, a második szeptemberülésen pedig Strasbourgban. Ami a nyelvek tanulását illeti, valamint a kultúrák közötti tanmenetet az európai iskolák nagyon jó példát jelentenek, és át lehetne venni a nemzeti tantervekben is E, ezeket e, a e, tantárgyakat, aztán fontos az európai érettségi rendszer kidolgozása, valamint a költségvetési pénzügyi lehetőségeket is növelni kell elképzelhető az is, hogy egy másik típusú, tehát nem érettségi típusú, egy másik típusú bizonyítványt kapnának a tanulók a tanulmányaik végén. Támogattuk azt a kérést, hogy megfelelő jogalappal rendelkezzenek ezek az európai iskolák. Támogatjuk aktív módon azt is, hogy más tanulók is járhassanak ezekbe az iskolába, iskolákban ne, ne csak azok, akiknek a szülei a különböző intézményekben dolgoznak és hogy ezek a tanulók is európai érettségit szerezhessenek, ugyanis az európai érettséginek nagyon nagy a hírneve. Néhány dologra szeretném a figyelmet ráirányítani. Először is az európai iskolákat 1953-ban hozták létre, akkor ez egy nagyon innovatív rendszer volt a különböző Európából jövő tanulók a saját nyelvükön tanulhatnak, ez volt a cél. Aztán több nyelvű az oktatás rendszere, a tanárok is a nemzeti ö, oktatási rendszerből jönnek és oktatnak az európai iskolákban. Sok esetben lehetség nyílt arra, lehetőség nyílt arra is, hogy kimondottan ö, személyre szabott, tehát tanulóra szabott oktatást vezessenek be és az európai kulturális örökség részét képzik ezek az európai iskolák. Azonban a jelenlegi helyzetben amikor is az Európai Uniónak 27 tagállama van, már ez a rendszer nem működhet így tovább a, ö, elsősorban a finanszírozás területén ö, ugye ö, azt látjuk, hogy a bevételek elsősorban a tandíjakból származnak, és el kell gondolkodni azon, hogy mit is lehetne tenni. Aztán vannak problémák az oktatók szintjén is, tehát vannak olyan országok, amelyek több oktatót küldenek ki az európai iskolákba, Ugye évek óta növekszik a SWALS rendszer, ez a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók rendszerét illeti. Tehát sok esetben külön tanárokra, oktatókra van szükség, hogy a nyelvi tagozatokat biztosíthassák az európai iskolákban. Továbbá mivel az európai iskolák filozófiáját is tiszteletben kell tartani, és a tanulókat saját nyelvi tagozattal kell ellátni, éppen ezért emelni kell sok esetben az oktatók számát. De azt is látjuk, hogy problémák adottak a válság miatt, elsősorban a pénzügyi lehetőségek szintjén specifikus szükségekről is beszélni kell, például a nehéz nehézségekkel bíró tanulók esetében, vagy a hátrányos helyzetű tanulók esetében. Én most szeretnék önökkel eszmét cserélni, és várom a vitát. Köszönöm. Köszönöm. E, Kavada úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nem szeretném, hogy félreértések támadjanak. Azért jelentkezem ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mert Szerintem oda kell nagyon figyelni arra, hogy ezzel a munkával kapcsolatban nyilván reformokat szeretnénk elérni, de azért nehogy ez oda vezessen el bennünket, hogy az alapvető elveit, az alapítói elveit ezeknek az iskoláknak megsértsük, hiszen nyilvánvaló, hogy nagy költségvetési gondok vannak, takarékoskodni kell, ez is világos. De azt gondolom, hogyha minden részletében megnézzük a módosító indítványokat majd, akkor azért jó lenne, hogyha figyelem, tiszteletben tartanánk azt, hogy a kis nyelvek azért megőrzésre kerüljenek oktatási nyelvként. Számomra ez egy alapelve egyébként az alapító gondolatának a ezeknek az iskoláknak. És ezért is kérném önöket azt, hogy amikor majd részletekbe megyünk és dolgozni kezünk ezen a témán, akkor ezt tartsuk tiszteletben, hiszen el fogunk jutni majd olyan ö, ismeretekre is, hogy csak bizonyos nyelvekből csak egy-két óra oktatásra van szükség hetente, de ezek gyakorlatilag eh, lehet, hogy úgy fognak tűnni, mint hogy ezek költségvetési források pazarlása lenne, de én nagyon kérném önöket, hogy ezt eh, tartsuk tiszteletben ennek ellenére, mert hiszen tudjuk, milyen értékesek a nyelvek, tudjuk, hogy a saját országunk számára milyen rendkívül fontos az anyanyelv kérdése, a saját választókerületünkben is ez milyen fontos, és ezért is kérném önöket, hogy a módosító indítvány tanulmányok kidolgozása során próbáljunk meg egyetértést találni arra nézve, hogy megtaláljuk az erőforrásokat arra, hogy ezeket megőrizzük. Köszönöm szépen, Vajdova kolléganő. Köszönöm szépen, pani predsednička. Ja viszont a sa v prvom rade chcela poďakovať spravodajcovi pánovi. Igen, köszönöm szépen, és Kavada úrnak nagyon köszönöm a jó együttműködést, és köszönöm azt is, hogy ezt a kerekasztal beszélgetést megszervezte itt a mai napon, mert ez egy nagyon fontos hozadék oka ennek a dolognak, hiszen gyakorlatilag ott nagyon sokan összejöttek, akik e, az európai iskolákban dolgoznak a gyermekekkel, akik e, a bizottság részéről is elkísérik ezt a témát, és ez egy nagyon jó eszmecserét folytattunk. Én e, számos pontban meg tudtam változtatni az álláspontomat. Egyértelmű, hogy több forrásra van szükségünk, és a mi bizottságunk is ezt kimondta, hiszen nyilván egyre több forrásra lesz szükségünk, Eh, és hogyha több forrásunk lesz, akkor nyilván többet tudunk tenni, ez az európai iskolákra is ugyanígy érvényes, és én egyébként támogatom azt a véleményt, hogy a tagállamok részéről nagyobb fegyelemre van szükség, nagyon fontos, hogy a kötelezettségeiknek fegyelmezettebben feleljenek meg, hiszen az ő országaikból származó polgárokról van szó, és a saját nyelveik használatáról, tehát az országoknak és a polgároknak nyilván polgáraikkal szemben a felelősségüknek meg kell felelniük. Nagyon fontos az is, hogy a a kisebb nyelveknek nevezett nyelvek támogatása is megtörténjen, tehát ne csak az angol, francia és a spanyol E, nyelv támog, kerüljön támogatásra. Tehát, hogyha például azzal érvelünk, hogy kevesebb gyerek tanulná ezeket a nyelveket, én azt gondolom, hogy ez az érvez így nem megfelelő. Mert hiszen nagyon gyakran ezt az okot hozzák föl, amikor valóban bizonyos nyelvekre nincsen elegendő diák, és ezért is nem oktatják ezeket. Azonban én azt gondolom, hogy nagyon fontos nem csak az, hogy angolul beszélnek a gyerekek, hanem hogy más nyelveken is folyjon oktatás, főként, hogyha a migráns családok, bevándorló családok gyermekeire gondolunk, akkor ezeket a nyelveket se szabad elfelejtenünk. Másrésztről pedig nagyon fontos, hogy nyitottnak kell lennünk a más európai intézményekkel kapcsolatban, hiszen gyakorlatilag a finanszírozás is gondot jelent. Például, hogyha a NATO-val kapcsolatba lépnénk, vagy más intézményekkel, akkor ezek az intézmények szintén rendelkeznek kirendeltségekkel olyan európai városokban, ahol nekünk, ahol vannak európai iskoláink, és talán ők is tudnának támogatásba részesíteni ezeket az iskolákat. És most még egy dolog, mégpedig az európai érettségi elismerésének a kérdése. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek ne kelljen, a fiataloknak ne kelljen kiegészítő vizsgákat letenniük ezen kívül. Én azt gondolom, hogy számos olyan kérdés van, amiről még ebben a dologban majd még beszélni szeretnénk, de jelen pillanatban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Pajadeli asszony. Θα ήθελα, παίρνω περισσότερο το λόγο για να συγχαρώ τον κύριο Καβαδά για την εξαιρετική... Igen, azért jelentkeztem, hogy Kavana úrnak gratuláljak ehhez a nagyszerű és nagyon pregnánsan kidolgozott jelentéshez. Nem tudom, hogy már most említsek-e módosító indítványokat e, a vitán ezen pontján, de lenne néhány javaslatom. 2009 májusában e, elhangzott az, hogy e, a kettes és a hármas típusú iskolák már nem kell, hogy figyelembevételre kerüljenek. Tehát a kérdés az az, hogy a kettes és a hármas eh, iskolák egyáltalán mennyire passzolnak még az európai iskola rendszerben, ha ilyen szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, és hogy milyen mértékben lehet záró bizonyítványt kiadni ebben a vonatkozásban, amit bárhol elismernének. Tehát a kérdés, hogy az európai iskolák modellhatása milyen? van-e ilyen modell hatásuk? Tehát ez például át vihető-e ez a modell hatás a nemzeti iskolarendszerekbe, az egyes tagállamokba, ez is egy kérdés lenne, ez is fontos lenne ugyanis az európai összetartás kérdéskörében, tehát, hogy a nemzeti iskolák milyen mértékben állíthatnák ki ezt az európai záróbizonyítványt. Köszönöm szépen! Hanó, takulálja szó. Ja arvoisa puheenjohtaja, mä haluan myöskin lyhyesti yhtyä. Köszönöm szépen. Szeretném támogatni a javaslatokat, és szeretném, szeretnék gratulálni Kavada úrnak. Minnyáján értjük azt, ahogy ő is mondta, hogy az európai iskolák a szükséget elégítik ki. Nem luxus iskolákról van szó. Itt arról van szó, hogy valaki a saját nyelvén tanulhassa különböző tantárgyakat, és éppen ezért nem lenne szabad a költségvetés megnyírbálni ezen a területen. A kisnyelveknek tovább kell élniük, és tudom, hogy Kabada úr is egyetért ezzel. Bizonyos értelemben ezt explicitté kell tennünk, nyilvánvalóvá kell tennünk ebben a jelentéstervezetben. Mielőtt még az európai iskolák terjeszkednének, a kisnyelvekre is oda kell figyelni. Jó minőségű iskolákra van szükség. Nagyon pozitív aspektusai vannak a mobilitásnak a kisgyermekeknek sok lehetősége van szükség, támogatni kell őket, és a saját anyanyelvükön kell, hogy tanulhassanak. Ez biztonságosabbá teszi a mobilitást is. Éppen ezért Kavadaúnak köszönetet kell mondani a kiváló jelentésért. Nem hiszem, hogy még mást hozzá kell ehhez tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kavada kolléga. Egyébként meglepődéssel vettem észre, hogy a kettes pontban ismét fel kellett, hogy tegye azt a kérdést. Nem, nem, egy pillanat, mégsem itt volt. A 23-as pontnál szerepel ez, mégpedig, hogy egy másik záró bizonyítványra is szükség van-e az érettségén kívül. A legrégebbi, vagy talán az utolsó előtti jelentésünkben is ezt már követeltük, és ez Peri kolléga volt, aki akkor a jelentéstevő volt, és már akkor felkértük az iskolákat arra, hogy ez lehetetlen, hogy ezeket az iskolákat csak egy érettségével hagyhassa el egy diák. Tehát ez valamilyen főiskolai, ére, főiskolai tanulmányokra feljogosító bizonyítványjal is elhagyhassa egy diák, tehát ez azért nem lehetséges, hogy csak érettségi bizonyítvány legyen az egyetlen, amit kaphassanak a diákok, és ez a követelésünk ez azóta nem teljesült, és senki sem foglalkozott, se a bizottság, se a tanács, se a szülők, úgy látszik, nem foglalkoztak ezig ezzel, és úgy látszik, hogy elfogadják azt, hogy a gyerekek elhagyják az iskolát, anélkül, hogy kaptanak egy záró bizonyítványt. Tehát számomra a 23-as pont, ez egy kulcspont, ami eddig nem teljesült, és azt hiszem, hogy ha sokan azokban, akiknek ez a felelőssége lett volna, és ezt komolyan vették volna, akkor ezt a pontot már rég teljesíteni lehetett volna. Tehát ez, e, és ezért kérem Kamanda urat is, és a bizottságot is, hogy ebben a témában e, váljanak aktívá. Hanivá asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én jó magam is foglalkoztam ez a témával részletesebben is. Az én jelentős, a jelentésem az már néhány évvel ezelőtt született meg hasonló témában, és azóta az európai iskolák egyre inkább fontosabbá válnak, és egyre nagyobb a kereslet irántuk, ez nem csökken, és éppen ezért ez okozza a problémát. Nagyon komolyan el kell gondolkodnunk arról, hogy kik is járnak ezekbe az európai iskolákba, a jelenleg az, hogy hogyan ö, ö, irányítják ezeket az iskolákat, mi a helyzet a nyelvoktatással, aztán az oktatók ö, szerepe. Mindig nagyok az elvárások, mindig nagyon sok probléma volt ezzel kapcsolatosan. Ugye a tagállamok küldik ki ezeket az oktatókat, figyelembe véve az érdekeiket. És sok esetben az oktatók nem akarnak más országba elmenni dolgozni. És például az angol nyelvet oktatók köz, körében nagy a hiány. Más tehát a helyi önkormányzatok irányítanak sok területet, és talán jó lenne megnézni, hogy mi a helyzet a tagállamokban, hogyha a helyi szinten megnézzük, hogy mi a helyzet, hogy kik oktathatnak egyáltalán, ki az, aki erre képes az oktató személyzet, tehát részletesebben meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a, a, a megfelelő szintet nyújtsák akkor emlékeztettem önökre, hogy Peri úr 2002-es jelentőse volt, Hannibal asszonyi 2005-ben jött ki, és mind a két jelentés tartalmazta ezt a követelést, és mind a két alkalommal ezt figyelmen kívül hagyták. Hát én ezt nem tartom túl jónak, és kérem, hogy azok az urak és hölgyek, akik itt a bizottság részéről illetékesek, és itt vannak ma, hogy figyeljenek oda arra, hogy a parlamenttel kapcsolatban egy kicsit jobb legyen a kapcsolat, és hogyha a parlamentnek fontos követelései vannak, akkor azt vegyék figyelembe. Talán a bizottság képviselője erre válaszolt. Boris úr kapja meg még a szót. Önné a szó. Ja również chciałem się przyłączyć do gratulacji e, dla pana Kawada oraz... E, Szeretnék csatlakozni Kavada úr felé kimondott gratulációkhoz, és hogy megszervezte a kerekasztal beszélgetést is ma. Én azt gondolom, hogy nagyon jól felkutatta ezt a kérdéskört az európai iskolákkal kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy mivel itt a, ugye az iskolák számából ered a tanulók száma is, és hadd kérdezem meg, hogy az EU-n belüli költségvetés ebből vezetődik le, a tagállamok részéről is, vagy pedig sikerült-e diagnosztizálni, hogy milyen pénzügyi igény lenne ezen iskolák részéről, tehát ezen a kérdésem, és ugyanis az emberek nagy része egyre inkább mobilá válik, egyre több munkaerőpiac meg, nyílik, és ezek a tendenciák egyre erőteljesebben érvényesülnek. Európában, és ez gyakorlatilag nem csak Luxemburggal függ össze, ahol erős európai intézmények találhatóak. És tehát a kérdésem az az, hogy a tényleges igény az európai iskolák részéről, tehát fel, pontosan felmérésre került e, és e, talán mint a Sönin jelentésben is nagyon fontos lenne még egyszer kihangsúlyozni, hogy a tagállamok egy része nem teljesíti a kötelezettségeit, azt illetően, hogy fizesse a ráeső díjakat, és nem küld ki tanárokat ezekbe az iskolákba, és én ezt azt gondolom, hogy ezt rögzíteni kellene ebben a jelentésben, mert azt hiszem, hogy ebből erednek a fő problémák, és azt gondolom, hogy az európai érettségivel kapcsolatban nagyon pontosan rámutatott arra, hogy a nemzeti rendszerek néha nem kompatibilisek ezzel a rendszerrel, tehát például általános történelmet oktatnak a diákoknak, és amikor például az érettségi után előfordulhat, hogy mondjuk a ne- nemzeti történelemre vonatkozó kérdések is vannak mondjuk egy egyetemi felvételén és ilyen esetben azt hiszem, hogy világosan ki kell mondani azt, hogy az európai érettség az összes főiskolához hozzáférést kell, hogy biztosítson, felvételt kell, hogy biztosítson. Köszönöm szépen a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most megadom a szót Márk Umberto Morika úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Kavada úrnak, hogy előterjesztette a jelentését, amelyel a, amelyet a többi bizottság is megkapott, nevezetesen a költségvetés és a jogi bizottságok is megkaptak. A az Európai Bizottság is megtette ma délelőtt a megjegyzéseit, az észrevételeit egy kerekasztal beszélgetés során, amelyet, amelyen Kabada úr elnökölt, és a bizottság nagyon kedvezően ítélte meg a jelentéstervezetet, mind az elemzésében, mind pedig a konklúzióiban. Ami a felvetett problémákat illetően az itt elhangzott problémákat illetően, és különösen az ö, iskolák által kiadott ö, igazol, igaz bizonyítványokat, tehát hogy legyen e, ne csak egy érettségi bizonyítvány, hanem egy másik is esetleg. Ezzel kapcsolatosan elmondható az, hogy volt javulás, például a pontok értékelésében, a nemzeti oktatási rendszereken belül is vannak olyan országok, amelyek foglalkoznak ezzel a témával, már mint a pont értékeléssel. Sefkovics alelnök úr a tanácsban tartott egy előadást a szoktatási ügyi minisztereknek, és, és már át is térnék akkor a másik témára, nevezetesen az oktatók kiküldésével kapcsolatosan az európai iskolákban. Ugyanis van számos olyan hely, amelyet nem tudnak lefedni a tagállamok, tehát amelyekre nincs megfelelő oktató, tanár. Ennek két oka van. Én most itt inkább költségvetési szempontból beszélek, tehát nincsenek meg a megfelelő erőforrások, de lehet, hogy van, van egy filozófiai oldala is ennek, és ez is fontos. Az európai iskolák a nemzeti oktatási rendszerek és az európai oktatási rendszert próbálják megvegyíteni. És azt hiszem, hogy egy keret kereszt megfelelésre lenne szükség a nemzeti és a európai oktatási rendszerek között. Sefkovics alelnök úr tehát találkozik az adott tag, tagállamokkal, annak érdekében, hogy az oktató kiküldése a lehető legjobb feltételek mellett zajjon. És itt elsősorban olyan államokról van szó, akiknek problémái vannak. Van egy általános probléma is az oktatók kiküldésével kapcsolatosan, ugyanis nagyon nagy a kereslet az angol nyelvű oktatók iránt, tehát a brit és az ír oktatók iránt, és nem tudják eh, biztosítani a eh, megfelelő eh, oktatók számát ezek az országok. vannak olyanok is, akik azonban ezt könnyen meg tudják tenni. Ami a, a bizonyítvány, a végbizonyítvány létrehozását illeti. Tehát nevezetesen például egy szakmai bizonyítvány is szóba került, majd a következő ülésünkön a tanács is foglalkozik ezzel a témával. Azt is el kell mondanom, hogy a bizottság a legfelsőbb tanácsban szavazati joggal rendelkezik, és a, a tagok proaktív módon vesznek részt ebben a projektben a bizottsággal együtt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Moreka úr, ez a válasz hát hogy mondjam, nem volt különösebben kielégítő. 2002-ben kértük ezt, 2005-ben is, és ön 2011-ben azt mondja, hogy a bizottság előterjeszt majd egy javaslatot. Hát, most ezzel mit kezdjek? Azt hiszem, hogy egyértelmű volt a felkérésünk, és ezt harmadszor is mondjuk, hogy a korai iskola elhagyók helyzetét tisztázni kell, méghozzá úgy, hogy egy megfelelő záró bizonyítványt kapjanak. Nem tudom, hogy mi, mi ezzel a probléma, hiszen ez más iskoláknál is létezik. Ön persze nem telt erről, de ön képviseli most a bizottságot, és ön mellett ül az összekötő tisztviselőnk, és neki foglalkoznia kellene végre ezzel. Ezt nem tartom helyesnek, és azt is mondhatnám, hogy mi a kulpa, hiszen az utóbbi években ezt rá kellett volna kérdeznünk, de hát nem tehetjük mindig ezt, hiszen nem én vagyok mindenkinek az oktatója, nem ez a mi feladatunk, de most teljesen komolyan fogalmaznék, és a bizottsági kollégákat arra kérném, hogy gondoskodjanak arról, hogy az európai iskoláknál a korai iskolai helyzetét tisztázzák, hiszen Számos összefüggésben beszéltünk erről, és kérném végre, hogy az európai iskoláknál is ezt végre kezeljék, foglalkozzanak ezzel, nem csak a nemzetállamoknál, ahol a bizottságnak ez nem hatásköre. Ott ugye említik, többször említették, hogy csökkenteni kell a korai iskola elhagyók számát, de ahol tényleg felléphetnek, ott nem tesznek semmit. Most kedvesen kérném ezt önöktől, tényleg arra kérném önöket, hogy vegyék ezt tudomásul, és foglalkozzanak ezzel, és a kollégákat is arra kérném, hogy még ebben a ciklusban térjünk vissza erre a témára. Hogyha ön azt állítja, hogy ezt megteszi, akkor én ősszel visszakérdezek majd, rákérdezek, és fél évenként ezt meg fogom tenni. A titkárságot is kérem, hogy emlékeztessen arra, hogy negyedévenként rákérdezek, hogy ezt annak idején a gyermekeimmel is tettem. Köszönöm, Kavada úr. Akar még szólni, ugye, Kavada úr? No, akkor öné a szó. Igen, nagyon röviden, elnök asszony, ugyanis ön is eh, jogosan ö, eh, dühös azért, hogy kilenc év óta próbáljuk meg eh, előrevinni ezt az ügyet. Ez elég hosszú idő. A kollégáknak szeretnék köszönetet mondani az elemzésükért, az értékítéletükért, Természetesen a legfőbb pontokat említettünk, említettük, teljes mértékben a rendelkezésükre állok a további munkában is. Azonban a következőket szeretném még elmondani. Az egyik dolog az elvekről szól, a másik dolog az eszközökről. Az elvekkel kapcsolatosan szeretnék emlékeztetni arra, hogy az európai iskolák hivatása az nem valami olyan dolog, hogy az intézményekben dolgozóknak akarunk valamilyen szolgáltatást nyújtani. Ugye sokan úgy gondolják, hogy ez egy privilegizált helyzet, hogyha az európai iskolákba járhatnak a gyerekeik. Azért azt tudni kell, hogy nagyon sokba kerülnek ezek az iskolák, tehát nem igazán kiváltságos helyzetről van szó, hogyha a, az intézményekben dolgozók a saját országaiban dolgoznának, akkor ott az oktatás természetesen nem fizető lenne a gyermekeik számára, ingyenes lenne, itt viszont fizetni kell. Van egy eszközünk, és ezt nem szabad hagyni, hogy tönkre tegyék, elnök asszony. A másik dolog az, hogy az európai iskolák nem csak egy olyan helyet képviselnek, hogy, hogy az emberek oda elküldjék a gyerekeiket az Európa, az iskolákban az európai kultúrát is gyakorolják, és a lehető legjobb módon gyakorolják a kultúrát, például a nyelvoktatás, az kultúra és az oktatás egyik legfontosabb része. Nagyon sok európai országban a nacionalizmus, amely kreálja a nehézségeket, nem támogatja a multikulturalizmust, azonban ezekben az iskolákban nem csak a a személyzet gyermekei járnak, ezt is el akartam még mondani. Na most, ami az eszközöket illeti, itt nagyon egyszerű a helyzet. Vannak fontos kérdések a költségvetéssel, a forrásokkal kapcsolatosan, ezt minden alkalommal el kell mondani, és egy olyan rendszer kell eh, megvalósítani, hogy eh, azok az államok, amelyek nem eh, tesznek eleget a kötelezettségeiknek, azokat mindenképpen rá kell venni erre, természetesen egy közösségi rendszerben, hogyha valaki túl, hogyha valaki ad, akkor sokat is kaphat cserébe. Ezt mindenképpen alá kell húzni. Végül pedig egy utolsó dolog, ön elnök asszony mondott egy olyan dolgot, amely azért nagyon furcsa, hogyha kilenc év kell ahhoz, hogy egy ilyen rendszert kidolgozzunk, eh, és itt nem csak a 22 ezer eh, eh, tanulóról van szó, hanem egy olyan intézményben vagyunk, ahol azt látjuk, hogy a, az, hogy a a véleményt cserélünk, eszmét cserélünk, az előre viszi igenis a helyzetet. Éppen ezért, ahogy ön is mondta, ma már találkoztunk, volt egy kerekasztal beszélgetés, nagyon jól sikerült. Itt nem csak a technikáról kell beszélni, a politikának kell kinyilvánítania, hogy mit akar európai szinten az oktatás terén, és Jean Monnet is azt mondta, hogy ha hogy az oktatásnál kell mindent kezdeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, van, aki azt mondja, hogy minden az oktatással kezdődik, van, aki azt mondja, hogy minden a kultúrával kezdődik. Monnet soha nem felejtette az oktatás és a kultúrát a gazdaság mellett. Köszönöm szépen, Kavada úr, köszönöm szépen az összes felszólalónak. Most pedig áttérünk az ötödik napi rendi pontunkra. Elfejtettem, június 14 a módosítások előterjesztésének határideje. Június 14 és júli 13-14-én fogadjuk el. Itt a bizottságban is aztán szeptemberben remélhetőleg a plenáris elé kerül, de a bizottság már persze most elkezdheti a munkát, nem kell megvárni azt, hogy mi is szavazzunk azt mondtam, hogy már elkezdhetik a munkát abba az irányba, a, amiről beszéltünk. Rendben, ötödik napi rendi pont az új készségek és munkahelyek menetrendje. Ez egy irányadó kezdeményezés, ugye a bizottság részéről a 2020-as stratégia, foglalkoztathatóság, témájában, és természetesen a foglalkoztatási szakbizottság az illetékes, de Nevedalová kollégánk az árnyék jelentéstevő, úgyhogy ő fogja ismertetni most velünk a jelentését. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A munkanélküliségi ráta az ifjúság körében 21,4 és az EU átlag volna ez. Ugyanakkor vannak országok, ahol 40%-ot is elér ez a ráta. Örülünk annak, hogy a 2020-as stratégia létrejött. A stratégia keretében ezt az új stratégiát is kidolgoztuk, az új készségekre vonatkozóan. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, akikkel kitűnő vitát folytattunk. Úgy is mondhatnám, hogy mindannyian egy hajón evezünk, mert mindannyian egyetértünk azzal, hogy mi kellene, hogy legyen az álláspontunk. Ez tömör és velős, azt hiszem, hogy mindenki el is olvasta. Vannak benne nagyon fontos felvetések. Támogatjuk azon készségeket, amelyek mindenképpen szükségesek a jövő szempontjából. Itt elősz, elsősorban nyelvi készségekről van szó, valamint gyakorlati készségek, amelyek az emberek számára jövőben nélkülözhetetlenek lesznek. Ebben a javaslatban többek között az is említésre kerül, hogy az oktatási intézmények, a munkaadók, valamint a különböző tagállamok minisztériumai között rendkívül fontos, szükséges az együttműködés azért, hogy megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy amint valaki befejezi az iskolai tanulmányait, a végzettség során milyen készségekkel rendelkezik, tudjuk, hogy milyen oktatási rendszert szeretnénk, és ez az egyik fő pont, amit szeretnék hangsúlyozni a jelentésben. Nagyon fontos továbbá az is, hogy az informális képzésnek milyen jelentőséget tulajdonítunk, ezt el kell ismerni. Képzeljék el a politikusok munkáját, a mi munkánkat. Vannak informális készségek is, amelyeket nagyon ritkán ismernek el. Ez pedig egyfajta többletértéket képez, és erre mindenkinek szüksége van. Úgyhogy támogatnunk kell egy olyan speciális programot, aminek neve Leonardo da Vinci több pénzügyi támogatást igényel ez a program. Ez ugyanis tapasztalatot biztosít a személyeknek. Szakképzés által az emberek a mobilitás nyújtotta lehetőségeket is kihasználhatják, és ezáltal külföldön vehetnek részt szakképzésben. Nem tudunk mindent az Erasmus keretében megvalósítani. Vannak olyan programok, amelyeket folytatni kellene. Vannak olyan programok is, mint a különböző ifjúsági programok, és arra kérnénk a bizottságot, hogy a jövőben is támogassa ezeket. Sajnok nincs elég időm, de szeretném ugye a 20 perc alatt megadni a kollégáimnak is hogy a szót, hogy nyilatkozzanak erről a jelentésről. Köszönöm. Köszönöm. Hannutakula következik. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyékjelentés tevőkön keresztül, Manescu asszony nevében, aki adott egy, jutatott hozzám egy levelet, és ezáltal ismertetném az ALDE meglátását. Ez egy rendkívül jó jelentés. Azt is mondhatnám, hogy az itt hangsúlyozott kérdések nagyon fontosak. Természetesen szeretnénk jobban támogatni az oktatást, és több anyagi forrás biztosítani, pénzügyi támogatást nyújtani, mert a 2020-as stratégiában is elköteleztük magunkat a növekedés mellett. Ugyanakkor a gazdasági növekedésről nem beszélhetünk úgy, hogy nem hangsúlyozzuk az oktatás, a képzés fontosságát. Egy másik lényeges kérdés, hogy rugalmasabb megoldásokra van szükség, hogy az oktatás, illetve a vállalatok kapcsolatát rugalmasabban kell alakítanunk, mert akkor így az oktatás jobban szolgálja a munkaerőpiaci szükségleteket. Egy európai perspektívára van szükségünk, és a KKV-ket, valamint a nagyobb vállalatokat is be kell vonnunk ebbe. Az együttműködés tehát az oktatási szektor, valamint a vállalatok között, ez mindenképpen mindannyiunk érdekét szolgálja. És szeretném az egyetemeket, a főiskolákat kiemelni a szakképzés mellett. Azt kell mondjam, hogy bizonyos tagállamokban ez a fajta együttműködés már némileg megvalósul, de elnök asszony, ami ezt a programot illeti, elégedettek vagyunk vele, és elégedettek vagyunk Nevedálov asszony javaslataival is. Támogatjuk ezt az európai sikertörténetet méghozzá határozottan. Viszki kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a jelentés rendkívül fontos. Csak egy gondolatot szeretnék kifejteni, amit azt hiszem még nyomatékosítanunk kellene. Ez pedig a kézműves készségek hangsúlyozásával kapcsolatos. Nem csak megtartani kell ezeket, hanem támogatnunk kell, ezt nagyon fontosnak tartom. Egyes európai tagállamokban ez talán eltűnő félben van a e, hagyományok, e, amelyek e, esetében a kézműves ipar akár műértékkel is bír, nem szabad, hogy ez elvenjen, elveszen. Hogyha a kézművesipart nem szeretnénk elveszíteni, nem szeretnénk, hogy mindenhol egységessé váljon a termelés, akkor intézkedéseket kell foganatosítanunk ennek érdekében. A képzést is megfelelően kell szerveznünk, mert különböző kézműves iparágak is vannak, amelyek esetében akár az ötvös iparban is ez elmondható, és fontosnak tartom, hogy Európa egy fontos kulturális örökséget ne hagyjon elveszni, mert én legalábbis ezt a veszélyt látom. Köszönöm szépen. Fiszesz kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálnék Nevedalová asszonynak ezért a jelentés tervezetért, mert ez nagyon teljes képet nyújt. Két dolgot szeretnék mindössze kiemelni. És ez a szakképzésnek nyújtott támogatás. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos, értékelnünk kell ugyanis. Nem szabad, hogy a szakképzést egy másodrendű dolognak tekintsük, olyas valaminek, ami nem méltó arra, hogy kellő támogatást nyújtsunk. Mindenki azt szeretné, hogy a gyermeke ügyvéd legyen, vagy, vagy orvos. Úgy tűnik, hogy ezek a szakmák másodrendűek, másodrangúak, és nem érdemelnek kellő támogatást. Fontos, hogy ugyanolyan presztízs értéket kapjanak, mint az egyetemi képzés hiszen azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon fontos forrás lehet a munkaerőpiacon. Nagyon sok munkahelyet lehet így teremteni. És teljes mértékben egyetétek Biszki úrral az különböző kézműves szakmák tekintetében. Én azt szeretném javasolni, hogy hozzunk létre egyfajta gyakornoki státuszt. Lehet, hogy ez egy kicsit idejét múltnak tűnik, de azért a különböző szakmáknál ez nagyon fontos lehet mert vannak szakmák, amelyek eltűnő félben vannak, és meg kell találnunk a módját annak, hogy az ifjúság kedvet kapjon ahhoz, hogy az ilyen szakmákat tanuljak, és ezek ne vesszenek így el. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Także chciałem pogratulować Katarinie e, tego Köszönöm. Én is e, szeretnék Katarinának e, gratulálni ehhez a nagyon kimerítő jellegű jelentéshez. Néhány dolgot szeretnék még ehhez hozzáfűzni. Négy, hét éven keresztül foglalkoztam a képzési kérdésekkel az a választókörzetemben. Biszki úr is említette, hogy a munkanélküliséget az ifjúság körében csökkentenünk kellene, méghozzá azáltal, hogy az egész oktatási rendszert a különböző szintjein átalakítsuk. Ez a rendszer figyelembe kell, hogy vegye a munkaerőpiac igényeit. Ehhez kell kiigazítanunk, hiszen gyakran a különböző szakmáknál, nem csak az orvosi szakmáknál, hanem az orvosi pályafutásnál különböző szinten hiányok figyelhetők meg, regionális szinten, nemzeti szinten is, és talán akár európai szinten is hiány mondható, hiány lép fel, akár például a mérnökök esetében. A 2020-as stratégia vonatkozásában is fontos volna a szakképzést átalakítani, és a piaci szükségleteket figyelembe venni. Akár egy 20 éves távlatban lehetne terveznünk. Nehogy egy rossz döntést hozzunk. Gyakran előfordul, hogy az ember rosszul dönt, amikor szakmát választ, és akkor úgy tűnik, hogy eleve kudarcra van ítélve. Júniusban beszélünk az Európai Unió új költségvetéséről, még nem tudjuk, hogy az élethosszígtartó tanulás programja hogyan alakul, ennek szerves része ugye a Leonardo da Vinci program. Azt szeretnénk, hogy a költségvetés még bővebb legyen, de szeretnénk a jelentésben hangsúlyozni, hogy ez a program a szakképzés szempontjából meg kell, hogy maradjon, és támogatnia kell ezt az Európai Bizottságnak. Az élethosszig tartó tanulás pedig szintén fontos a Comenius, az Erasmus programok. Ezek komoly szerepet játszanak a szakmai esélyek növelésénél is. És ehhez még valamit hozzá szeretnék tenni. Az egész Európai Szociális Alap 100 millió euróval rendelkezik, és pontosan ezt a célt szolgálja, az új készségek tanulásának támogatását, és a Leonardo keretében is az Európai Szociális Alapot meg kell tartanunk, ugyanakkor a fiatalok kell, hogy legyenek a célcsoport, és az egész élethosszígtartó tanulás programját az Európai Bizottságnak támogatnia kellene. Köszönöm szépen, Boris úr. Papa Nikolau kollega. Eh, thank you very much, Madam Chair. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és lenne egy rövid megjegyzésem is. Igen, nagyon nagy a munkanélküliségi ráta, különösen a jelenlegi időszakban, és ez egy olyan helyzet, amivel mindenképpen foglalkozni kell, és a tanácsnak is javaslatokat kell tenni, hogy minél több képzett fiatal legyen, és, és jobb munkahelyeket találhassanak, és a jövőben jobb életük legyen. A második dolog az, hogy alá kell húznunk azt is, hogy mm, fontos az egyensúly, amelyet ki kell alakítani a készségek között és a, és a munkahelyi lehetőségek között. Nagyon sok európai tagállamban nagy problémák vannak, pénzügyi, gazdasági problémák, és a fiataloknak megvan a készségük, a képességük, a diplomások, és nem találnak megfelelő munkáját, nem tudják hasznosítani magukat. És nem, nem tudják gyakorolni a képességeiket egész egyszerűen. Azzal zárnám, hogy a brain drain, az agyenszívás egyfajta trend a mai világban és nagyon sok jóképességű eh, fiatalt vesztünk el, akik eh, jobb életet szeretnének, és el más kontinensre vándorolnak. Hogyha nem eh, kezeljük ezt a problémát a közeli jövőben, akkor mm, túlságosan késő lesz már. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papa Nikolaou kollégának, és ott hátsó sorokban a déltiroli és tiroli kereskedelmi kamarák képviselőit köszöntöm, és egykori kollégánkat, Michel Ébnert is köszöntöm, és szívből üdvözlöm, hiszen most az új munkahelyek és képzési lehetőségeket 2020-ig vitatjuk meg, és azt gondolom, hogy ez a téma ez azon a köreiben is intenzív viták témája, és nagyon köszönjük annak, hogy meglátogatnak bennünket itt az Európai Parlamentbe, és azt kívánom, hogy vigyenek magukkal ismereteket, és mi is teszünk dolgokat. Ne csak a médiákból merítsék az ismereteiket, mert ők néha nagyon buta dolgokat mesélnek, nem csak önökről, nem rólunk is. Jó, akkor visszatérnék arra, amit Biszki kolléga mondott, illetve amit Boris kolléga mondott. Azt gondolom, hogy ha megnézzük mondjuk Spanyolországot, Görögországot, ahol nagyon magas a fiatalok munkanélküliségének az aránya, akkor nézzük meg, hogy hol vannak a hibák, hol vannak a problémák ezeken a helyeken. Miért van ez ezekben az országban, Így az én országomban meg nem. Az én régiómban például nincsen fiatalkori munkanélküliség. Most nem azt mondom, hogy mi vagyunk a hűdejók, de nálunk nálunk más a rendszer, különbözik a rendszer, és én mindig azt gondoltam, hogy Európának az a feladata, hogy a legjobb gyakorlatokat átjutassa más helyekre. Nálunk például duális rendszerek vannak, de nem csak nálunk, hanem Ausztriában, Hollandiában is, és eh, ez a duális rendszer, ez egyrészt az üzemekben a tanonci rendszert is alkalmazza, és az iskolákat is alkalmazza. Viszont kezdenek hiányozni a tanoncok, és ezért nagyon fontos az, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a munkaerőpiac differenciáltabbá váljon, ne csak nagy üzemek legyenek, hanem legyen sok-sok kis üzem is, akiknek szintén legyen meg az a lehetőségük, hogy azokat a tehetséges fiatalokat megtalálja és támogathassa, akik a rendszerben vannak. És ez sokkal jobb, hogyha őket korábban meg lehet találni, és nem járnak 18 éves korukig egy iskolába, és utána csak kezdődik meg ez a tanulás, hanem 14 éves korukban már elkezdenek a szakmunkásképzőbe és az üzemben is kiképzést kapni. És ez eh, erre vannak már best practices és eh, gyakorlatilag ezekkel a tapasztalatokkal akár Görögországban vagy Spanyolországban is le- meg lehetne oldani, illetve enyhíteni lehetne ezeket a problémákat. Milyen kár az, hogy az elmúlt évek során ez a téma nem került olyan igazán széles körben megvitatásra és átvételre, és azt gondolom, hogy ez a fiatal kori munkanélküliség, ez tényleg egy borzalmas uh, gond az emberiség számára. Meg kell oldani, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket az új képességeket és munkahelyeket kitaláljuk, és erre Nevedelova asszony, Boris úr, és még mások is elmondták azt, hogy nagyon fontos, hogy az új programokról beszélünk. Itt nem a költségvetésről van most szó, az új programokról, de ezeknek értelmük legyen, mert akkor tudnak fennmaradni. És hadd mondjam el még egyszer a bizottság jelenlétében, remélem, hogy önök ezt majd továbbítani fogják, hogy a Use on the Move programot sikerült megakadályozunk. Mert hiszen tudtuk azt, hogy ezek a programok, amikkel rendelkezünk, ezek már világító tornyok, és ezek nagyszerűek. És most hátulról jön ez a hamu, vulkáni hamu felhő, és most mindenki azt mondja, hogy mégis mindent valami más név alatt mégiscsak egységesíteni akarunk. Én azt mondom, kedves kollégák, hogy júniustól ez egy hatalmas nagy harc lesz, hogy megtaláljuk a legjobb utat az új programokra. Kérem, hogy ne hagyják magukat elcsábítani ilyen irányba, mert én azt gondolom, hogyha az New Skills and Jobs területén új programot szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy a zászlóshajó projektjeinket nyomon kövessük, tovább folytassuk, és ezért is olyan fontos, hogy beszéljünk erről, és ezért is köszönöm, hogy ezt megemlítetted, és azt hiszem, hogy ezeket nagyon jól fel fogjuk tudni használni majd erre. Hát kezdve meg a bizottság részéről, jelen van valaki? Le- Lepra úr jelen van? Nincs itt? Akkor Ube, Umbert úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor néhány megjegyzéssel élnék. Először is a bizottság teljes mértékben egyetért a jelentéstevő által tehát javaslatokkal teljes mértékben. Ténylegesen mi is aláhúztuk a mi dokumentumokban, a menetrendben az, hogy mennyire fontos a az erőforrásokat növelni ezen a területen, és hogy egy példával is éljek, a bizottság támogatja a Euroskills képesség, Juroszkisznek nevezett képességeket, nevezetesen itt olyan szakmákról van szó, amelyek a szakmai képzést, képzésen alapulnak, és olyan képességeket adnak a fiataloknak, amelyek eh, számukra hasznosak lehetnek. Olyan gyakorlati eh, képességekről van szó, amelyet hasznosíthatnak. Igen, szeretnénk folytatni ezt a menetrendet, és számos akciót indítottunk ennek érdekében. Folytatódik az európai képességek panorámája, ez azt jelenti, hogy a gazdasági intelligenciát szeretnénk mindenhol egyesíteni nemzet és nemzetközi szinten, növelni szeretnénk a átláthatóságot az információk szintjén, európai szinten lehetővé szeretnénk tenni a fiatalok számára, hogyha nem találnak munkát a saját országaikban, akkor az Európai Unión belül valahol máshol találhassanak munkát. Ez az európai panoráma lehetővé kell, hogy tegye e, a célkitűzések megvalósítását, valamint egy csere platformot jelent európai szinten a jó gyakorlatok cseréje szintjén Európában. Ilyen típusú akciókat szeretnénk majd eh, lebonyolítani, lefolytatni. Nem tudom, hogy az oktatással kapcsolatosan vannak-e még kérdéseik. Igen, eh, az felvetettekhez szeretném még azt mondani, hogy ami a szakmunkás tanulókat illeti. A bizottságnak az ifjúság mozgásban keretén belül, valamint a Leonardo da Vinci projekt keretén belül mi is követjük ugyanezt az irányvonalat, természetesen támogatjuk mindaz, ami elhangzott. Köszönöm. Igen, hát ezek mind, mind ötletek, ezeket összegyűjthetjük, amiket itt hallottunk, ezeket tényleg összegyűjthetjük, és talán ezek utána befolyással lehetnek egy olyan ötletre, amit már önök is kitaláltak. De azért ne felejtsük el, hogy a strukturális alapok nagyon nagy szerepet játszhatnak ebben a dologban, nem csak a Leonardo, hanem a strukturális alapok is, hiszen az jóval több pénzt jelent, és nagyon sok mindent lehetne tenni a munkahely teremtés érdekében a régióban, például a kézműves műhelyek üzemek számára, és képzési lehetőségeket lehet teremteni a fiatalok számára. Én azt hiszem, hogy Katarina kolléganőnk nagyon jól összefoglalta ezt, nem hiszem, hogy túl sok módosító indítványt kell majd készítenünk. Katarina, még szeretne ehhez valamit hozzászólni? Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, hozzászólt, aki ezt a programot figyelemmel eh, kíséri, hiszen ez egy nagyon fontos program. Én is számos konferenciát meglátogattam, például Törökországban is nagyon érdeklődnek a kezdeményezésünk iránt, és nagyon örülök, hogy a bizottság is képviselteti magát itt most. Legutóbb nem volt itt senki a bizottság részéről. Több kolléga is megemlítette, hogy eh, az üzemeket, vállalatokat is támogatni kell, és nagyon örülök, hogy Biszki úr is támogatja azt, hogy a művészeti kézművesség témáját támogatni kell. Ez tényleg egy fontos dolog. És nagyon fontos, hogy te támogassuk ezt a már-már kihaló félben lévő kézműves hagyományt. Nagyon sok minden elhangzott, feljegyeztem, hogyha még további ötlet, hozzászólás érkezik, nagyon szívesen feldolgozom őket a jelentésemben. Igen. Tiz, június 16-a leadási határidő, és ahogy elmondtam, július 14-én fogunk szavazni. Nem, 14-e, június 14-e a leadási határidő, és júliusban fogunk szavazni róla. Hadd tegyek egy javaslatot. Kosta asszony még jelen pillanatban a nők bizottságában van szavazáson, és ezért Takula úr e, napirendi pontját vegyük előre. Ezt javaslom, tehát akkor átérünk a hetes pontra, és átugorjuk ezt a másik pontot, és e, gyakorlatilag itt a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről van szó, Hanú, tiéd a szó. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jó, thank Köszönöm szépen. Amikor ismételten megnézem ezt a címet, a gazdaságpolitikával kapcsolatos koordináció, Kivi írónk Finországból azt mondta, hogy mindenki beszél azokról a dolgokról, amiket nem is ért. Én remélem, hogy jobban értem a dolgokat, és remélem, hogy a kedves kollégáim is most már nagyon sokat tudnak erről a munkáról. Az előző európai szemeszter gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatosan nem igazán jól működött, és a Kulturális Bizottság jelentés tevőjeként szeretnék néhány dologra utalni. Itt egy állásfoglalási indítványról van szó. Fontos, hogy a, az európai gazdasági növekedés szempontjából a minőségi oktatást támogassuk, és nagyon sajnálatos az, hogy, hogy az oktatás oktatással nem így foglalkozik a bizottság, és a tíz prioritást élvező akciók között nincs benne az oktatás. Az E, osztom az elnök asszony véleményét néhány hónappal ezelőtt. Azt mondta, hogy a bizottságnak sokkal inkább oda kellene figyelni az oktatásra. Azt is alá kell húzni, hogy, alá kell húzni, hogy Európának jól képzett polgárokra van szüksége és mindenki számára biztosítani kell az oktatás való hozzáférést. De ez egy egész hálózat, ez egy lánc, a, a, ugyanis az oktatás minősége, az oktatók, a képzők, képzők színvonala, összekapcsolódnak, összekapcsolódik az élethosszígtartó oktatással. Csak így lehet az európai oktatási célkitűzéseket elérni, hogyha nagyon ambiciózus céljaink vannak, és erőfeszítéseket kell tennünk ezen célok megvalósítása érdekében csak így lehet a fenntartható fejlődést és növekedést biztosítani az egységes piacon, elsősorban a felsőoktatás terén, a szakképzés terén, a felnőtt oktatás terén a lehető legtöbbet kell megvalósítani, de furcsa, hogy a tíz prioritást élvező akciók között nincs bent az oktatás. Azt hiszem, hogy erre szükség lenne, és van még valami, amit hozzá szeretnék ehhez tenni. A 2020-as program célkitűzése az, az is, hogy kevesebb, mint 10, 10 százalék tanuló hagyja el az iskolát korábban, mint amint kellene megfelelő intézkedésekre van szükség, és összehasonlító ható kritériumok, rendszereket kell kidolgozni. Az oktatási miniszterek is szóltak már arról, hogy csökkenteni kell a tanuló korai iskola elhagyásának a rátáját, a 10% alá kell mindenképpen szorítani ezt a rátát. Ez ezek a célok, és természetesen meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt elérni, milyen intézkedésekkel. Végül pedig, ami az egyetemi oktatást illeti, a gazdaság számára az egyetemek fontos szerepet játszanak, és az innovációt, a fejlesztést 40%-kal növelni kell 2020-ig ugye sok esetben a gyors hasznot, a gyors eredményeket akarjuk Európában elérni, és a hosszú távú tervezést, az alapoktatást az egyetemeken nem. nem. Köszönöm szépen, túlságosan hosszú voltam talán, de ez volt az üzenetem. Nikola úr következik. Uh, Még egyszer köszönöm szépen. Szeretnék Takula jelentéstevő úrnak köszönetet mondani a munkájáért. Egy évvel ezelőtt az Európai Tanács elindította az európai szemeszter gondolatát, és gondolom, hogy azért, mert a Lisszaboni célokat nem tudtuk megvalósítani, Éppen ezért egyfajta kontrollt szeretett volna biztosítani, új célkitűzéseket tűzött ki, hogy jobb eredményeket érjünk majd el 2020-ban. Targets. Annak ellenére, hogy megvannak a, a, a célok, amelyeket kitűztek a tagállamok, és azonban ez olyan, mint a, a, a futball. Ugye mi a, fut, a sporttal is foglalkozunk ebben a bizottságban, tehát megvannak a nemzeti célkitűzések a 2020-as stratégia keretén belül, a, az, de az oktatással kapcsolatos problémák jelentősek. Ugye azt mondtuk most itt Eh, Takula úr is, hogy a korai iskola elhagyás 10% alá kell szorítani 2020-ig, de azt hiszem, hogy ez nem elég, eh, sőt sajnálni kell azt a tényt, hogy a nemzeti célkitűzések eh, nem tudják megvalósítani ezt a rátát, és 2020-ig mm, ezt a célkitűzést pedig mindenképpen el kell érni azt hiszem, hogy közbenső intézkedésekre is szükség van a tagállamok részéről. Nem tudom, hogy egy év múlva miről fogunk vitázni, vitatkozni, és hogy mennyire lettünk optimisták. Végül pedig nem utolsó sorban, én ha figyelembe veszem, hogy azok az országok, amelyek jelenleg szenvednek a az eladósodástól és a gazdasági válságtól, hát nem igazán tudom, hogy hogyan lehetne segíteni ezeken, és hogyan lehet a oktatás terén javítani a helyzeten. Pedig tudom, hogy az oktatás nagyon fontos a munkahelyek létesítése szempontjából, az új technológiák, az innováció, a fejlesztés szempontjából erről már ugye előzetesen is volt szó de jelenleg nem látom azt, hogy mindez hogy valósulhat meg a jelenlegi oktatási politikákkal. Teljes mértékben egyetértek elnök asszonyunk, pak asszony megjegyzésével, észrevételével, mert hogyha megnézzük azt, hogy hogy az oktatás terén milyen akciók mm, vannak jelenleg, akkor nem lehetünk optimisták. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, yes, I'd like to... Köszönöm. Szeretném a figyelmet uh, felhívni a kultúra kérdésére. Uh, a mm, megtakarítási programok uh, már eddig is alásták ezt, főleg az olyan országok, ahol komoly költségvetési problémákkal küzdenek hazámban. Számos programot ugyanis például a kulturális emlékművekre vonatkozóan az ilyen programokat visszavetették, és a támogatás csökkent. Tehát az ilyen megtakarítási csomagokkal kapcsolatosan Ugye az Európai Bizottság azt javasolta, hogy valamilyen fajta pénzügyi támogatásra szükség van. Azt hiszem, hogy a kulturális örökségre ez nem szabad, hogy vonatkozzon a megszorításokat erre nem szabad alkalmazni. Ugye az EU, eh, IMF eh, programok esetében is látjuk eh, ezt, meg kell kérdőjeleznünk mindezt. Köszönöm. Fündánk. Köszönöm szépen. Igen, csak azért persze vigyázzunk, hogy nehogy az összes elérendő célunkat pont ebbe a szövegbe akarjuk berakni, hiszen itt az európai gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről van szó. És hát a gazdaságpolitikával kapcsolatban én nem vagyok túl boldog, hogyha mindent, amit csak valamilyen meccéspontot találunk, e- ebbe a szövegbe akarjuk belegyúrni. Tehát én ezért is, én például nem gondolom azt, Hanu, hogy a hetes pont, ahogy ez itt szerepel a szövegben, ez így maradhat mert én nem gondolom, hogy 40%-os diplomások arányát kell elérnünk célként, hiszen nem csak egy egyetemi diploma egy értékes záróbizonyítvány, és hogyha már valami ilyet beleírunk, akkor pedig szerepeljen úgy, mint az hajó projektünkben, mégpedig úgy, hogy azok a fiatalok, akik egyetemi diplomával, vagy ezzel egy egyenértékű bizonyítványjal végeznek tehát valami ilyesmit, mert hiszen gyakorlatilag ugye azt mondjuk, hogy másokat is ugyanolyan fontosnak próbálunk tekinteni. Például Németországban más szakmai úton, például a mesterképzésben, tehát hogy nem maradhat ez így benne, mint hogyha ők valamivel alacsonyabb értékűek lennének, mint azok, akik egyetemi diplomát szereznek. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel nem tennénk jót itt senkinek. Egyéb iránt pedig nagyon köszönöm a hozzászólásokat. A bizottság szeretne valakit mondani? Fiorella asszony van a bizottság részéről, akkor önnél szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a jelentéstevőnek, ezért a jelentéstervezet nagy részben osztjuk a jelentéstervezet különböző elemeit, tartalmát. Szeretnék rámutatni arra, hogy az igaz, hogy nincs kifejezetten megemlítve az oktatás a tíz prioritást élvező akciók között, de mindenképpen a tagállamoknak nem szabad az oktatási költségvetést megnyilvánniuk a 2007-2013-as időszakra vonatkoztatva. És az ötös prioritás utal arra, hogy szükség van a reformokra a képzés területén, különösen olyan hiányzó szakmák területén. A hetes prioritás a biztonság, a rugalmassággal foglalkozik, és a, kimondja azt, hogy a korai iskola elhagyás mindenképpen meg kell szüntetni, mert a munkaerőpiacra csak úgy lehet belépni, hogyha megfelelően képzettek a fiatalok, és ez a, jelen van a kommentárokban is. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük Hanó Takulának a munkáját, és június 14 ig lehet nem, nem, egy pillanat, de mégis a június 16-áig lehet benyújtani a módosítóindítványokat, és júliusban fogunk szavazni erről a témáról. Akkor térjünk rá Szilvia Koszte kolléganő pontjára. Ő elő készített egy olyan témát, ami a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról foglalkozik. Szilviája a szó. Grazie, prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, az én véleményemben azt szerettem volna, hogy nyilvánvalóvá tegyem a kapcsolatot az oktatás, a kultúra és a társadalmi kirekesztés között a tagállamoknak sokkal nagyobb elkötelezettsége van szükségük, sokkal többet kell beruházniuk a képzésbe, az oktatásba, és mindenképpen az oktatás szintjét emelniük kell, különösen, ahogy a bizottság képviselője is emlékeztetett rá, sokkal nagyobb elkötelezettségre van szükség azon a területen is, hogy mm, a korai iskola elhagyás csökkentsék, valamint a hátrányos helyzetűek oktatásával is foglalkozzanak, a szegénységet, az aktuális szegénységet csökkenteni kell, és a jövőbeni szegénységre is gondolni kell. az égből Framework területén is azt látjuk, hogy a tagállamokban még késedelem van, és mindez csökkenti a mobilitást, valamint a különböző képességek el, kölcsönös elfogadását. Mindenképpen fontos az, hogy ne reprodukálódjon a szegénység az egyik generációról a másikra, és olyan helyzetre van szükség, amelyben a fiatalok a megfelelő kultúrát, a megfelelő képességeket megtanulják a jövő érdekében. Egy olyan megközelítése van szó, amely interkulturális nyelvek közötti, kultúrák közötti az oktatás terén, és a bevándorlott, bevándorolt fiatalokat is integrálni kell az oktatásba. Az önkéntesség európai évében vagyunk, és a társadalmi kirekesztés, a szegénység ellen fel kell lépnünk, és be kell vonni a szegényeket is ebbe a folyamatba. Ami a szegénység kérdését illeti, a bizottságunk már számos esetben foglalkozott ezzel a témával, az elnök asszonyunk is, nevezetesen, hogy hogyan lehet csökkenteni a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetét. Nem csak gazdasági hátrányokról gond, hátrányokra gondolok. Itt a mozgásban az ifjúság projekt is nagyon fontos. Fontos a generációk között kapcsolat, a szolidaritás a generációk között, a digitális hátrányokat is csökkenteni kell a fiatalok körében európai szinten. Továbbá azt is javaslom, hogy ismerjük el, valorizáljuk a szegények különböző képességeit. A a szegényeket nem úgy kell tekinteni, mint olyan személyek, akik nem adnak semmit a társadalomnak, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokat adhatnak például a nők is a a társadalomnak, és itt a társadalmi gazdagsághoz is hozzájárulnak. Önök nagyon jól tudják azt, hogy az eredeti jelentés már bizonyos dolgokra utalással utalást tett. Most szerettem volna egy kicsit részletesebben kifejteni a véleményemet, de tehát azt hiszem, hogy ez az alap, ez a jelentés, amelyre alapozni lehet, és a külső dimenziókat is figyelembe kell venni. A szegénység területén de van már olyan jelentés is, amely az európai országokkal és harmadik országokkal foglalkozik a szegénység terén. Azt hiszem, hogy mindez így tükrözi a véleményem főbelemeit Köszönöm. The floor. Ki ö, szándékozik szólni? Köszönöm szépen. Igen, hát Európában ez egy nagyon fontos téma, az Európai Unió a polgárai számára a prosperitást szeretné biztosítani, és foglalkozni kell ezekkel a témákkal annak érdekében, hogy egyre többen legyenek tudatában a helyzetnek. Sokan, sok gyerek, tanuló hagyja el az iskolát, egyfajta szegénységi csapdába kerülnek, drogosak lesznek, kábítószerhez folyamodnak, erőszakhoz folyamodnak. Tehát ezek a kulcs aspektusok, és, és a gazdaság recesszió ellenére azt látjuk, hogy az oktatás terén a költségvetéseket fenntartják, persze más területről, más szempontból is meg lehet mindezt közelíteni. A, fontos az oktatók minőségi szintje is, mert egy megfelelő szinten lehet csak a fenntartható oktatást biztosítani. Köszönetet mondok én is a jelentéstevőnek. Mm, mert szól a különböző eszközökről, amelyekkel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem felvehető. A négyes pont és egy nagyon fontos utaz, utalás, fontos az önkéntesség megemlítése a társadalmi kirekesztés terén, és egy olyan szellemre van szükség, amely lehetővé teszik, hogy az emberek egy kreatív életet élhessenek. Meg kell nézni, hogy mit lehet tenni. A kihívás természetesen számunkra az elkövetkező tíz évben az, hogy a megfelelő célkitűzéseket megvalósítsuk a 2020-as stratégia keretén belül a természetesen a realitásokat figyelembe véve. Köszönöm szépen. you. Köszönöm szépen, Biszki úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a bizottság közleményét furcsának, érdekesnek tartom, és egyébként tehát, amit van elmondott, azt alá tudom írni. De még egy megjegyzés. A szegénység az egyben kulturális szegénységet is jelent. És ezt azért is olyan fontos nevén nevezni, mert mi kulturális bizottság vagyunk. És a szociális szegénység és kulturális szegénység kapcsolatát, ezt a kisvárosok vonatkozásában tudnám a legjobban talán ábrázolni, de nem hiszem, hogy ezt különösebben be kell mutatnom, hiszen minnyájunknak van ilyen jellegű tapasztalata a saját területünkön. Tehát ebben az összefüggésben a kérdés az, hogy nem kellene valamiféle kulturális, minimális standardokat megkövetelnünk ezeket. Nyilván nem tudjuk máról holnapra megtenni, hiszen 20 millió gyerekről beszélünk ebben a vonatkozásban. Milyen minimális standardokra van szükség ar- ahhoz, szociális standardokra, hogy kikerülhessenek ezek a gyerekek a szegénységből, és hogy tehessünk valamit ezekért a gyerekekért. Nagyon sok államban nyilván nagyon összefügg ez azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán mennyi pénzhez jutnak a szülők illetve hogy milyen intézményi rendszerrel rendelkezik mondjuk egy falu például. De szóval ezek lényeges kérdések, de én nagyon örülnék annak, hogyha meg tudnánk egyezni itt a Kulturális Bizottságban, hogy milyen minimális kulturális standardokra van szüksége a szegény gyerekeknek is itt Európában. Tehát humanitárius eh, szinten mit kell nekik nyújtani, és utána mit várhatunk el ezen a területen. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την συνάδελφη. Köszönöm. Szeretnék a kollégának köszönetet mondani, az előadónak, köszönöm a javaslatait. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a szegénység szociális kirekesztéshez vezet egyfelől, a Európában is ez elmondható, és azokra is vonatkozik, akik harmadik országokból Európába érkeznek. Éppen ezért az ötös pont rendkívül fontos, ahol ugye azt olvashatjuk, hogy a bevándorlók iskola és szakképzésbeli integrációját javítja. Aztán a kilences pontnál mire is gondol a nem kormányzati szervekkel való együttműködésre utalva a, mm, a biztosító, az oktatás és képzési programokat hogyan kívánja előmozdítani, és a tízes pontnál meg tudná ezt világítani egy kicsit, hiszen a szegénységben élőkre vonatkozik ez. Nem tudnánk talán ezt egy kicsit jobban átfogalmazni, jobban körülírni ezt a csoportot, amelyet gondolunk, mert legalábbis görögül ez ez már a társadalminak kirekesztetteket sugalja, tehát talán másképpen meg tudnánk ezt fogalmazni. Köszönöm. Hannu? Köszönöm. Elnök asszony. Ami a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelmet illeti, illetve az európai fórumot, Romanescu kollega volt eh, az előadónk, és eh, ALDE koordinátorként is eh, szeretnék néhány szót szólni ahhoz, hogy milyen gondolatokat ébreszt ez a jelentés. Manescu asszony feljegyzése alapján szólnék. Gazdasági recessziót élünk most Európában, és figyelembe kell vegyük azt is, hogy a recesszió ellenére Európa továbbra is a világon az egyik leggazdagabb régió, hanem a leggazdagabb egyáltalán. Aztán meg kell nézni a különböző statisztikákat is. Egy gazdag kontinensen élünk, ennek ellenére azonban Európában 80 millió ember a szegénységi küszöb környékén él. És ebből a 80 millióból 20 millió a gyermek. Ez pedig egy riasztó szám. Ha a fő ha egy ilyen széles csoportot fenyeget a kirekesztés, akkor ez egy hatalmas probléma. Ugyanakkor minden bizonyal az oktatás a legmegfelelőbb megoldás. Csökkentenünk kell az iskolát elhagyók arányát 10%, nem hiszem, hogy egy jó célkitűzés. Senkit nem lenne, senkit nem lenne szabad kizárnunk, kirekesztenünk, mindenkinek biztosítanunk kell az oktatáshoz való hozzáférést. Ezt teljes mértékben támogatnunk kellene. Én azt hangsúlyoznám, hogy támogatnunk, ösztönöznünk kell az embereket. Erre kellene mindenképpen törekednünk. És Manescu asszony árnyék előadóként azt hangsúlyozza, hogy a tagállamok gyorsan ki kell, hogy dolgozzanak olyan szakpolitikákat, amelyek által rámutathatnak arra, hogy kik is az esetleges, kis, az esetleges iskolai elhagyók. Be kell azonosítanunk kell ezt a réteget. De őszintén szólva, ami igazából hiányzik, az politikai szándék, akarat. Kulturális bizottságként, amikor a jövőbe tekintünk, ez a jelentés fel kell, hogy vázolja az utat, hogy hogy jutunk el a politikai akarathoz, de nem csak nekünk kellene ezt megtalálnunk, hanem a tagállamokat is megilleti. Ez nekik is meg kellene találniuk a megoldást. Köszönöm, Katarina kollega. Uh, Egyetértek azzal, amit a kollégám az imént kifejtett, nevezetesen, hogy a siker titka az oktatás. Ez az egyetlen út, amelyen végig haladva felléphetünk a szegénység ellen. Nagyon fontos a magas szintű képzést támogatnunk az előadó. Ezt kitűnően kifejtette a javaslatában. Szeretnék még néhány dolgot megemlíteni. A szegénység nagyon gyakran női jellegű, gyakran a fiatal nők azok, akik nem rendelkeznek kellő képzési szinttel. És éppen ezért gyakran ők, az, akik, ők azok, akik rossz útra tévednek. Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy az iskolán kívüli tevékenységek gyakran önkéntes alapon működnek, és a gyermekek társadalmi integrációjához, az oktatási rendszerbe való bevonásukhoz hozzájárulnak, és az ilyen fajta tevékenységekben, feladatokban való részvétel által a gyermekek megtanulják az egyenértékűség érzését. Hallhattunk ugye az internet digitalizálásáról, ez gyakran emlegettük, és úgy gondolom, hogy pont az internet segítségével egy nagyon jó lehetőség van a kezünkben. Ezt felhasználhatjuk a képzés és a továbbképzés támogatásához. Azzal kapcsolatban pedig, amit Biszki úr mondott, hogy hogyan tud a kultúra hatékonyan küzdeni a szegénység ellen. Az Oktatási Minisztérium hazámban a gyermekek számára támogatást nyújt, különböző színházi, illetve mozi rendezvényekre lehet az ilyen jegyeket beváltani, amelyet a minisztérium bocsát rendelkezésre. És ezt különböző egyéb rendezvények látogatására is fel lehet használni. Köszönöm szépen. A bizottság szeretne ez valamit hozzáfűzni? Hontus úr szerepel a listámon, nem tudom, hogy itt van-e. Ha nem, akkor nem tudjuk meghallgatni. És Kosztászon kívánom még ezt hozzászólni. Grazie. Köszönöm szépen. Minden esetben nagyon köszönöm a javaslatokat, a felszólalásokat, és természetesen mindaz, amit hallottam, gazdagítani fogja az én jelentés tervezetemet, a véleményemet, a, ugyanis a 2020-as stratégia talán nem kellően figyel a, erre a témára, ahogy Biszki képviselő is mondta. Azt szeretném mondani, hogy amit Kelly képviselő mondott. Természetesen én szintetizálva mondtam el, de azt is el lehet mondani, hogy itt válság időszakot élünk át, hogy Takula úr is mondta, és hogy mennyire fontos beruházni a szoktatásba és a kultúrába. Biszki képviselő úr azt mondta, hogy egy minimum standardról kellene beszélni egy kulturális standardról, de hát ezt természetesen meg kellene határozni, mit is értünk ezen. De megvannak a minimum standardok, megvannak a kulcs képességek a polgárok részéről, a mi bizottságunk és más jelentés tervek is foglalkoztak már ezzel a témával, a szubszidaritás elvével, a különböző kitűzendő cél, célokkal. Paredeli kollégának mondanám azt, hogy nagyon sok országban közös gyakorlat, közös tapasztalat létezik. Mindenképpen egy támogatási eszköz kell kialakítani, és azokat a fiatalokat, akik kimaradnak az iskola, iskolából nem képzettek, nem kapnak diplomát, mindenképpen támogatni kell különböző ifjúsági szervezetek, önkéntes szervezetek is nagyon fontos szerepet játszhatnak. Tehát ők azok, amelyek újra motiválhatják a fiatalokat, például, hogy menjenek vissza az oktatásba, ami a szegénység szót illeti. Természetesen egy, kö, egy közös koinét, egy közös nyelvezetet is ki tudunk alakítani, tehát hogy mit is értünk a szegénység szó alatt. Nem mindenki ugyanazt talán. Ugye a marginalizálódás, ami lehet társadalmi, tehát szociális, gazdasági, olyan személyek, akik kirekesztődnek. Takula képviselő emlékeztetett a 20 millió szegény gyerekre is. Igen, hát ez egy hatalmas összeg, ez egy rémes dolog, és megvan annak is a veszélye, hogy, hogy a szegénység újra termelődik társadalmi szinten, és a kultúra nagyon jó eszköz arra, hogy a kulturális létrán feljebb emelkedhessenek a szegények. Szükség van arra, hogy mindenki hozzáférhessen a hátányos helyzetű gyermekek, a bevándorolt gyermekek is hozzáférhessenek az oktatáshoz. Természetesen módosító indítványt lehet benyújtani a azzal kapcsolatosan, hogy az egyes tagállamokban fel kell ismerni azt, hogy milyen célkitűzésekre van szükség, hogy mi a helyzet például a korai iskola elhagyás terén. Volt arról szó, ugye, hogy a különböző generációkban mi a helyzet, hogy a nők helyzete hogyan is alakul, hogy mennyire fontos lenne a továbbképzés, a továbbképzés lehetővé tenni azt a nők számára is, hogy visszamenjenek a munka, munkába, a munkahelyekre, és mindenképpen nagyobb figyelmet kell szentelni a szegénységnek, a, akár gazdasági szempontból is. Én is fogok benyújtani módosítani indítványokat, például a, a szociális munkások terén, akiknek nagyon nagy a feladatuk ezen a területen, ők például a fiatalokat vissza tudják a társadalomba hozni. Köszönöm szépen, Szilvia, és ahogy elmondtam, tehát június ig 14-ig benyújtjuk a módosító indítványokat, és júliusban szavazni fogunk a dossziéról. Rendben, térjünk rá 8-as napi rendi pontunkra, és ez pedig egy gondolatcsere a Culture Action Europe elnevezésű szervezettel kisasszony jelen van, aki rögtön el is kezdheti az előadását, hogy ne veszítsünk időt. Öné a szó, kérem mesélj el, hogy mi minden jót tesznek mit tesznek ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, a Culture Action Europe képviseletében vagyok itt, és szeretném tájékoztatni önöket egy olyan kampányról, amelyet az Európai Kulturális Alapítványjal együtt indítottunk, hogy figyelmet szenteljünk a kultúra, illetve a kultúra támogatásával kapcsolatos kérdéseknek. Láthatják a diákon, hogy ennek a kampánynak a címe We Are More, több művészt, kulturális szereplőt szeretnénk bevonni ebbe, és Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az európai projekt számára a kultúra milyen fontos, és az európai támogatás, a kulturális együttműködés milyen jelentős. Melyek a céljaink? Tehát minden bizonyal nem lepi meg önöket, hogy kulcs fontosságú célokat tűztünk ki, egyfelől is egy dinamikus kulturális programot szeretnénk, és támogatni a kulturális tevékenységeket a strukturális alapok által. Tudjuk, hogy ez milyen komoly kihívást jelent a jelenlegi időkben, főleg amikor a költségvetési kérdésekről van szó, és a kampány célja az, hogy az európai tárgyalásokat befolyásolja több éves pénzügyi keret vonatkozásában, és szeretnénk a hogy a bizottság jelentésében ez tükröződjön. Széleskörű támogatást kaptunk barozó elnökkel, aki egy videót is felvett, és így támogatja a kampányunkat. Természetesen fontos, hogy az Európai Bizottság nagyra törő javaslatokat fogalmazzon meg az ilyen politikai területeken, ha egyáltalán később el akarunk érni valamit. Örömmel jelenthetjük be azt is, hogy ettől a héttől kezdve már tízezren aláírásukkal támogatták az internetes kiáltvány, és az a célunk, hogy 15 ezer támogatást elérjünk júliusig, és akkor ezt a bizottsági javaslat, javaslathoz eljutatnánk, a tagállami miniszterek elé terjesztenénk majd ősszel. Mondanom sem kell, hogy az Európai Parlament Kulturális Bizottsága rendkívül fontos számunkra, és reméljük, hogy ezt a bizottságot felkérhetjük arra, hogy hivatalosan is támogassa az erőfeszítéseinket és ezt a kampányt. Reméljük, hogy nem csak a Kulturális Bizottság tagjai, hanem egyéb képviselő is, képviselők is aláírják majd a kiáltványunkat, támogatnak bennünket, hangsúlyozván ezeket a programokat. Így láthatják, hogy milyen fontos mindez számunkra, milyen erőfeszítéseket teszünk, és hogyan próbálunk az Európai Unióban a kulturális tevékenységekhez támogatást szerezni, hogy a következő költségvetésben is ez tükröződjön. Az Eurostat kulturális felmérése 2009-ből jelzi, hogy az EU lakosság 90%-a fontosnak tartja a kulturális együttműködést. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a kampányjal jelentős támogatást szerezhetünk, és számítunk az elképzeléseikre, az együttműködésükre, és nagyon szépen köszönöm a már eddig is megtett komoly erőfeszítéseket. Azt hiszem, hogy együtt hatékonyabban felléphetünk, hiszen tudjuk, hogy az EU több, mint egy gazdasági projekt, egy kulturális projekt is egyidejűleg. Remélem, hogy rövid voltam, és tájékoztatni tudtam önöket. Köszönöm szépen, kis asszony. Arra szerettem volna csak emlékeztetni, hogy a szervezet, amelynek nevem a Culture Action for Europe, és amelyet 92 óta ismerünk, akkoriban a művészet területért és az örökségért illetékes európai szervezet volt a neve. Szorosan együttműködtünk azóta, és emlékeztetném önöket arra, hogy a múltkori jogalkotási ciklusban volt egy kampányunk, egy kulturális kampány, ami azonban nem volt elegendő, és minden bizonyal a jövőben sem lesz ez elegendő, és az a tény, hogy Barozó úr egy videót küldött önöknek, ez persze nem jelenti azért azt, hogy a Kulturális Bizottság itt a parlamentben, illetve a biztosít testületben ennél sokkal többet tud tenni, hiszen tudjuk, hogy a pénzügyi terv korlátaihoz kell tartsuk magunkat de azért mindig is örültünk annak, amikor a civil társadalom különböző szervezetei támogatták a mi munkánkat, hiszen nekünk is meg van kötve a kezünk, de azt kell tartanunk magunkat, amire a jogszabályok köteleznek bennünket, ennél többet nem tudunk tenni, de az új programok keretében természetesen megpróbálunk mi is súlypontokat meghatározni, számítunk a bizottság elnökének a támogatására is, amikor nem csak magán személyként, hanem hivatalosan is ilyen fajta ígéreteket tesz, és remélhetőleg jövőre több támogatást kapunk. Hiszen időközben az Európai Unióban egyértelművé vált, hogy gazdasági tényező is a kultúra, és tudjuk, hogy ilyen érvekkel sokkal több embert tudunk meggyőzni a kultúra számára, mintha csak azt állítanánk, hogy szép és jó az életünknek. Tehát azt mondanám, hogy nagyon szívesen támogatjuk Önöket, bizottságként ezt nem tudjuk megtenni, de minden kollégát arra kérnék, hogy jelentkezzen, támogassa önöket. Azok, akik értünk és velünk tesznek valamit, mindenképpen megérdemlik a támogatásunkat. Az önök motója egy kicsit meglepett, mert többször beszéltem már arról, hogy volt Eberding professzor, 15 évvel ezelőtt Németországban egy konferencián azt mondta, amikor azt kérdezték tőle, hogy mi a kultúra, és ő azt mondta, hogy culture is more. És ők pedig azt állítják, hogy we are more. Ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki szót kér. Feltételezem, hogy az összes kollega ma este odaül a számítógép elé, és aláírásával támogatja önöket. Kérném önöket, én is megteszem majd, úgyhogy ellenőrizhetik is. Aki pedig nem teszi meg ezt saját maga, akkor a kollégáikat, az asszisztensüket kérném meg, hogy tegyék meg, mert ez nagyon fontos. A gyakornokaim is hallgatnak, úgyhogy megteszik ezt. Rendben, kitűnő. Köszönöm szépen még egyszer, kis asszony. Azt hiszem, hogy ez egy kitűnő elképzelés. van -e itt valaki a bizottság részéről? Magnó asszony, nem. Azt kellene mondanom, hogy Barozó olyas valamit ígért, amit nem tud betartani. Nos, rendben, akkor még egyszer köszönöm, kis asszony, mi támogatjuk Önt, és a következő programoknál is ügyelünk majd erre. Úgyhogy lezárom ezt az ülést, és a koordinátorok ülésére térünk át. Aki nem koordinátor, elhagyhatja a termet, és eh, esti, foglal, esti programjával foglalkozhat. Az ülést ezen berekeztem.